és rögtön meg is adom a szót a raportőrnek grzyb képviselő úrnak négy percben. parancsoljon képviselő úr! köszönöm elnök először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki részt vett ebben a munkában a jelentés körül. Itt egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Külön köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, a titkárság munkatársainak, munkatársaimnak, valamint az Európai Demokráciáért alap végrehajtó igazgatójának ezen kívül az EKSZ képviselőinek, a bizottság képviselőinek, az NGO-knak, akik szintén nagyon sokat segítettek annak értékelésében, hogy eddig mi is történt az Európai Demokráciáért Alapítvány részéről. Ez egy 2012 óta létező alapítvány, belga jog szerint működő alapítvány, sok ország részt vesz benne, a lengyel elnökség elképzelése volt ennek létrehozása 2011-ben. Most négy év elteltével, tehát létezik ez az alapítvány már, méghozzá két éve, és láthatjuk, hogy vannak itt klasszikus eszközök a demokrácia előmozdítására, de ezek nem voltak elégségesek akár az arab tavasz alatt, akár pedig az Európai Unió keleti szomszédságában lévő országok fejleményei láttán. A Lisszaboni szerződés segít az előrelépésben, amikor a békés átmenetről van szó a közép- és kelet-európai országokban. Itt van például a lengyel szolidaritás tapasztalatai. Tehát itt rugalmasabb eszközökre van szükség, mint a klasszikus eszközök ez az alapítvány lehetővé teszi azok kötelezettségvállalását, akik ismerik ezt az átalakulási folyamatot. 186, 196 kezdeményezést finanszíroztak mindez idáig a szomszéd országokban, a keleti partnerség térségében, vagy a mediterrán unió térségében. Itt vannak például bizonyos országok, ahol is elhangzott, hogy a forradalom után az emberek el hagyják az országot. Ezen ö, forrá, alapítvány forrásaival segíteni lehet az embereket, a vállalkozásokat, új projektek indításában, így történt például Egyiptomban. Ö, meg lehet nézni, hogy mi történik a választások során, például az Euromajdán esetében Ukrajnában. Ö, egyes Euromajdán mozgalombeli személyek most az ukrán parlamentben képviselők. Aztán lehet kiegészítő finanszírozást nyújtani a bridgingnek, vannak tehát olyan finanszírozások, amelyeket az Európai Unió biztosít, és mi ezeket kiegészítjük. Összetett folyamatról van szó, amely hosszadalmas, és olyan finanszírozási periódusokra vonatkozik, amelyek hosszabbak, a mi plusz finanszírozásunk az alapítványon keresztül éppen ezért nagyon értékes, hiszen ezeket az egyéb forrásokat ki tudjuk egészíteni. Voltak viták, meghallgatások, hogy megnézzük, hogyan is eljelennek ennek az alapítványnak a helyzete. Találkoztunk az NGO-kkal is, meghallgattuk a kéréseiket, tapasztalataikat, hogy hogyan használják fel ezen alap forrásait. Voltak konzultációk a Fedem képviselővel, azon szervezetekkel, akik együttműködnek velünk, mint az EKS, illetve az Európai Bizottság. Meghúzzuk tehát ezen két év mérlegét, vannak itt ajánlások az anyagban, a Fedem súlyos kihívásokkal szembesült, és az Európai Parlament is utalta a szerepére egy 2012. március végi szövegben. Valódi hozzáadott értéket jelentett ez az alapítvány az Európai Unió eszközeihez, hogy megvédjük a demokráciát a világban. Ugyanakkor a FEDEM révén a FEDEMnek egy megfelelő forrásösszeget is biztosítania kell, a tagállamok és a bizottság kedvezően döntöttek erről a kérdésről, mert az alapítvány megkapta a finanszírozást a következő három évre. Köszönöm. Fel úr hozzászólását felvezető gondolatait kezdi eljárásra kerül sor szeretnék mindenkinek szót adni viszont az időkeretet kérem hogy mindenki használja. elsőként pospil képviselő úrnak adok szót annál is inkább mert az előbb nem sikerült neki szót adni. mr pospil you have the floor. paní předsedkyně já szeretném megköszönni a jelentés munkáját. Nagyon fontos, hogy az EU meg próbáljon támogatni civil szervezeteket, NGO-kat olyan országban, amelyek politikai átalakuláson mennek keresztül. Én cseh képviselő vagyok, emlékszem a kommunista múltra, éveken át magam és civil szervezetek tagja voltam annak idején, és nyugati alapítványok pénze nélkül nem tudtuk volna megszervezni a konferenciáinkat, rendezvényeinket, nem tudtuk volna kiharcolni a szabadságot Csehországban. Úgyhogy nem csak arról van itt szó, hogy újrahoztunk pénzeket, hanem morális, etikai kötelezettségeinkről, különösen a volt szovjet köztetesekben és a közel-keleten, ahol a demokrácia nem igazán gyökerezedett meg még. Remélem az a 12 ország, amely nem fizette még be hozzájárulását, megteszi a mai jelentés elfogadása után. Köszönöm. Következő hozzászólónk, Frunzulika képviselő úr. Tessék. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai demokráciáért alap megmutatta, hogy teljesítette azt a célt, amire létrehozták. Az európai értékek, a szabadság, a demokrácia támogatása nagyon jó eredményeket értek el. Ez az eszköz továbbra is független intézmény, gyorsan, rugalmasan, alulról felfelé módon nyújt finanszírozást, közvetlenül a kedvezményezetteknek, nagyon hatékony módon, és kiegészíti az EU egyéb eszközeit. Minimális adminisztratív teherrel jár, és nagyon egyszerűek az eljárásai. Elengedhetetlen tehát ennek a megléte, hogy tovább fejlesszük a hosszú távú, fenntartható, stabil, átlátható és előre tervezhető finanszírozást. Én kihangsúlyoznám, hogy a társadalom perifériájára került csoportokat, illetve a politikailag kirekesztett csoportokat kellene támogatni, női mozgalmakat, LGBT aktivistákat, a feltörekvő mozgalmakat, szakszervezeteket és bloggereket. De Messmaker képviselő úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gib urat szeretném megdicsérni először jelentéséért. Nagyon fontos ennek a mandátumnak a kiterjesztése a szomszédságban levő államokon túl. Bár a szomszédságpolitika része ez az alap, éveken át láthattuk, hogy olyan szerepeken, olyan országban is szerepet kaphat, ahol nagyon korlátozottak más eszközeink. Például Ukrajnában az alap kis lokális médiapartnereket tudott támogatni, annak érdekében, hogy tájékoztassák a több közvéleményt a kievi eseményekről, a Majdanról. Én újságíróként dolgoztam, és jól tudom azt, hogy az emberi jogi aktivisták, újságírók, bloggerek jó támogatója ez az eszköz. Olyan országban, mint egy Oroszország, az ilyen független kis médiumok nagyon nagy nyomás alatt vannak továbbra is az Európai Unió környezetében egy propaganda háború folyik, amelyet a Kreml támogat. Itt is rendkívül fontos lehet az alap és ennek eszközei a szabadság támogatásában. Viselő úr következik. Gospođo predsjedavajuća, dozvolite mi da odmah na početku izrazim svoje veliko zadovoljstvo što je osnovana Europska zaklada za demokratiju. Köszönöm elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy létrehozták ezt az európai alapot. Azért, mert nekem is volt lehetőségem annak idején több alapítvány létrehozásában is közreműködni, és láttam, hogy ezek mennyire segítik a munkát, és a szomszédos területeken nagy támogatást, fontos támogatást jelent ez az Európai Unió szomszédságában. A tagjelölt országokra is figyeljünk oda, illetve a potenciális tagjelölt országokra. Itt én konkrétan a nyugat-balkáni térségre gondolok, nagyon jól ismerem a civil társadalmat ezen a területen, illetve a média helyzetét. A média alulfinanszírozott, és ez különösképpen a kis és független adókra vonatkozik, ezért szeretném, hogyha ez az alap támogathatná ezeket a médiákat, és a tagjelölt országokat. Ők lesznek az első jövőbeni tagjai az EU-nak. Először is szeretném megköszönni, három irányban is szeretném megköszönni a munkát. Az eredeti néme, a lengyel ö, útrabocsátóinak, e fogalom útrabocsátóinak, aztán mindazok munkáját, akik az alapítványban dolgoztak és működtetik, és köszönet Gzsibnek úrnak, a jelentéstevőnknek, aki együttműködött mindannyiunkkal, és nagyon helytálló, pozitív, adekvát jelentést hozott tető alá. Az a rugalmas eszköz, amelyet az IED e az Európai Unió kezébe ad, különös fontosságú olyan helyzetekben, ahol egyre növekvő ország van, egyre növekvő számú országban egyre nehezebben működik a civil szervezetek rendszere és az NGO-k rendszere, holott ezek létfontosságú szerepet játszanak demokratikus társadalma kialakításában. Az ID alaprévén tudjuk támogatni ezeket a szervezeteket, ez pedig, mint mondottam, létfontosságú a demokrácia erősítésében. Még egy utolsó mondat, ha csatlakozom azokhoz, akik a tagállamokat felhívják arra, hogy fizessék be. Következő hozzászólónk Koráó képviselő úr. Koráó? Mr. Koráó, you have the floor. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék jelentéstevőként a saját kezdeményezésű jelentést illetően már tudtam a kollégákkal tárgyalni arról, hogy alapvetően kedvező ez az alap, de van egy kis probléma, amire fel kell hívnunk a figyelmet, mert jelenleg az, hogy hogyan döntenek ezen finanszírozások sorsáról, nos mindez az elnökségi hivatalon belül történik, és ennek az összetételen nem tükrözi a parlament politikai erőinek összetételét. Tehát egy módosítóval azt kértük, hogy ez az igazgató tanács vagy testület, ami dönt a források odaítéléséről, abba valamennyi frakció képviselői kerüljenek be, hiszen hiányzik az EFDD, a GUE és az új frakció úgy szintén. A demokrácia egyik jelzéseként jó lenne, hogyha először tiszteletben tartanánk a parlament összetételét, hiszen különben becsapjuk magunkat, tehát ez a módosító remélhetőleg támogatásra talál, hiszen hogyha nem így járunk el, akkor nem lesz eléggé hiteles az alapítvány.

Köszönöm, elnök asszony. Három kérdésre szeretnék kitérni. Nos, ezen alapítvány nagyon fontos, mivel tevékenységei révén támogatni tudja az alapvető jogokat és más felépéseket. A második megjegyzésem az, hogy az alapítványt nem kellene eszközként használni arra, hogy beavatkozzunk más országok belügyeibe, mert ez azzal a kockázattal jár, hogy ellentétes hatást élünk el, mint amit szándékoztunk eredetileg harmadsorban. 196 tevékenységet bonyolított le az alap alapítvány, de egyik sem foglalkozott a megszorítási program hatály alatt lévő országokban az emberi jogsértésekkel a trojka megsértette az emberi jogokat Portugáliában, Görögországban, Spanyolországban és Cipruson az alapítvány ezzel kapcsolatban nem avatkozott be. Először tehát az EU-ban állítsuk helyre a demokráciát, utána beszélhetünk más országokról. Köszönöm ezzel a catch eljárás végére értünk most pedig megadom a szót biztos asszonynak parancsoljon! szépen elnök asszony tisztelt hölgyem és uraim! nagy megtiszteltetés számomra hogy federica mogherini főképviselő asszony nevében megköszönjem mindenkinek ezt a fontos munkát az a demokráciáért európai alap munkájának értékelését. Nagyon jó látni, hogy a plenáris, ebben a házban, a plenárison nagy az egyetértés, és hogy mindenki nagyra értékeli ezt a fontos partner kapcsolatot. A bizottság és a parlament között, illetve mi, mint bizottság, nagyra becsüljük a parlament aktív munkáját, és azt, hogy a demokráciáját európai alapot reklámozzák, támogatják. Nagyon fontos, hogy a szomszédságunkban támogassuk a demokráciát, és ez az eszköz hasznosan kiegészítette a többi Európai Uniós lehetőséget. Ahogy önök is mondják, gyors és rugalmas támogatásra volt ez lehetőség, adott ez lehetőséget olyan elnyomó környezetben, ahol az Európai Unió nem tudja hatékonyan elérni az emberi jogok védőit. Ez az eszköz gyakran sürgősségi finanszírozást is tud adni kis összegben, illetve áthidaló finanszírozást is tud biztosítani demokratikus szereplőknek, akik nem tudnak a nagyobb támogatásokra pályázni az EU-ban ez a kiegészítő funkciója ennek az alapnak kulcsfontosságú, de nem szabad elfeledkeznünk, hogy ennek egy független intézménynek kell maradnia, hogy a lehető legtöbb körülményre, kihívásra reagálhasson. Önök a jelentésükben több javaslatot tesznek a felülvizsgálatra vonatkozóan. Hadd garantáljam önöknek, hogy bevontuk az érintett szervezetet a szomszédságpolitika felülvizsgálatába is, és megkapta a lehetőséget arra, hogy konkrét javaslatokat, ajánlásokat tegyen a számunkra, annak alapján, hogy a kedvezményezetektől milyen visszajelzést kapott. Így tudjuk garantálni, hogy a szomszédságunkban a civil társadalom befolyásolhassa ezt a vitát. Az értékelésnek pozitív az eredménye, és ezt figyelembe véve, illetve az önök ajánlásait az LKS-nek, illetve a bizottságnak továbbra is elkötelezettek vagyunk a munka folytatása mellett. Az a jó hír, amivel most szolgálhatok önöknek, hogy most fog, született meg az a döntés, hogy további 12 millió eurót kap ez az intézmény 2016-tól 18-ig. Ez jelentős növekedést jelent az előző támogatáshoz képest. Hadd zárjam azzal, hogy nagyon fontos, hogy az alap arra összpontosítson, hogy a többi EU-s eszközt kiegészítse, és olyan kedvezményezeteket támogasson, akik nem lennének képesek a többi eszközből finanszírozást kapni. Nagyon örülök annak a megközelítésnek, amit ez az alap alkalmaz, és hogy a keresletet figyeli. Az információt továbbra is terjeszteni fogjuk a kollégák között, és mindenki tájékoztatunk arról, hogy milyen eh, támogatást nyújt ez az alap. Tehát köszönöm elnök asszony, köszönöm az előadónak, és örömmel várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen biztos asszonynak a záró gondolatait, gratulálok Zsip képviselő úrnak a jelentéséhez, képviselőtársaim, ezzel a vitát lezárom. Szavazásra most 12 órakor eh, kerül sor. Tekintettel a helyes időgazdálkodásra van néhány percünk még 10 addig a mai ülést felfüggesztem. Az elnök. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves képviselőtársak! Ismét megnyitjuk az ülést. Kérem mindenki foglaljon helyet, elkezdjük mindjárt a szavazást nagyon hosszú szavazás áll előttünk, ezért koncentráltan kell végrehajtanunk, nem nagyon lehet hozzászólásokat megengedni. Sőt, kifejezetten azt kell mondanom, hogy nagyon sok split vote kértek, ezért olyan hosszú lesz, ezért lesz olyan hosszú a szavazási idő. Auken képviselőtársam kér szót. Uh, uh, President Schulz promised us yesterday. Uh akkor tegnap azt ígérte nekünk, hogy egy perces néma felállásra fogunk emlékezni azokra a gyerekekre és állampolgárokra, akiket Gázában. Azt hiszem, hogy ezt most meg kellene tennünk. Yeah. Okay, just Schulz, Schulz made it clear, yes. Schulz úr tegnap nagyon világosan elmondta ezt, hogy egy perces néma felállásra fogunk az áldozatokra emlékezni. Tegnap este ezt megbeszéltük vele. Frau Orken, ich habe mich gerade rückversichert. Orken asszony, az elnök azt mondotta, hogy sosem ezt majd mérlegeli, és ö, ö, meglátjuk, mi lesz. Nem ígért ilyet. Pitikájnán asszony jelentéséről kell most szavaznunk. Képviselő asszony. I just want to ask you how... Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez a döntés most milyen ahhoz képest, ami tegnap született, a helyszínen eldöntöttük, hogy egy egyperces néma csönd lesz. Képviselő asszony, ha meghallgatott volna, akkor tájékozódott volna a válaszomról, majd magánkörben ezt esetben megbeszéljük. További hozzászólást nem engedek meg ebben a témában. Wolf képviselő? Wolf képviselő. This is just a, a, a procedural... Ez csak egy eljárásügyi kérdés a tegnapi szavazatmagyarázat után. Az elnök úr el tudná magyarázni, hogy mi történik majd a mostani vita után a tegnapi szavazatmagyarázatokkal, illetve a mai szavazatmagyarázatokkal? A szavazás után először a még tegnapról fennmaradott szavazatmagyarázatok jönnek, és aztán a mai témákhoz kapcsolódó magyarázatok. Így soroljuk őket. Most pedig kezdjük el a voltak éppeni szavazást. Rübik kollega. Herr Elnök úr. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy helytálló az, hogy két órán keresztül fogunk ma szavazni, nincs lehetőség arra, hogy a nyár utánra tegyünk át néhány szavazást. Ma két órára tervezték a szavazást, ez nagyon hosszú. Herr Kollege Rübig. Rübig kollega, két óra, eh, én nem, én nem két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 Am alle ab... Voksoljanak, kérem. Lezártam. Elfogadtuk. Hetes bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 11-es bekezdés, két rész, első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk